Boa tarde a todas e a todos. Igen. Szeretnék mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözölni, és most ezzel megnyitom az ülést. Az első napirendi pontunk a napirend elfogadása, két módosítás van, amelyeket most elő is adnék. Az első módosítás Nedelcseva asszony jelentésre vonatkozik, az a 13-as napi rendi pont. És arra kérném a jelenlévőket, hogy ezt holnapra halasszuk el, holnap szavazzunk róla. Nedelcseva asszony erre kért minket, hiszen utána egy másik ülésre kell mennie. Tehát holnap reggel ez lesz az első napi rendi pont. Utána Svensson asszony jelentése nem tudott itt lenni, a héten, és megkért, hogy a, tehát arra kért meg, hogy a következő szakbizottsági ülésre halasszuk a jelentésről történő szavazást, tehát a Svensson jelentés levesszük a napirendünkről, ez a 15-ös napirendi pont, az egésszel pedig a következő bizottsági ülésünkön foglalkozunk. Amennyiben nincsen ellenvetés, akkor a napirend tervezetet elfogadjuk a bejelentett változásokkal együtt. A kettes pont az elnök közleményei. Nincsenek az elnöknek közleményei, akkor a hármas pontra térünk el. Itt az alábbi ülések jegyzőkönyvének elfogadásáról van szó, tehát ez november 8-a és november 29-e és 30-a, természetesen a tavalyi évről van szó. Kiosztottuk a jegyzőkönyveket, és amennyiben az ülés végéig nincsen megjegyzés, a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Most áttérünk a négyes napirendi pontra. Ez a legfontosabb napirendi pontunk a mai ülésen. Hiszen a magyar elnökség programjának bemutatásáról van szó mindenek előtt, ami a nőgyi és egyenjogúsággal összefüggő kérdésekkel összefügg Réthelyi Miklós, a vendégünk, aki a Magyar Nemzeti Erőforrás Minisztérium minisztere. Tehát üdvözlöm, és rögtön megkérem, hogy adja számunkra elő, hogy Magyarország mit is tervez a nemek közötti egyenlőség és a nőpolitika terén. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, Tisztelt képviselők, <clears throat> hölgyeim és uraim! Megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és bemutathatom önöknek a magyar elnökség gender programját, célkitűzéseit, és hogy beszélhetünk arról, milyen módon tudjuk továbbvinni a napirenden lévő gender kezdeményezéseket. Nagy várakozással készültünk az elnökségre, hiszen mindössze hat év telt el azóta, hogy Magyarország az Európai Unióhoz történő csatlakozását ünnepelte. Az elmúlt hat év nem csak Magyarország, hanem az Európai Unió életében is jelentős változásokat hozott. A Lisszaboni szerződés örvenetes módon kiterjesztette az Európai Parlament jogkörét, és új alapokra helyezte a parlament és a tanács kapcsolatát is. Bízom abban, hogy az elkövetkező fél év alatt konstruktívan tudunk együtt dolgozni, és megtaláljuk a közös megoldásokat azokra a kérdésekre, amelyek közös döntést igényelnek. Az elmúlt évek jelentős változásokat hoztak Európa szerte a nők helyzetében is. Egyfelől örvendetes módon látványos mértékben növekedett a nők foglalkoztatási szintje. Egy évtized alatt 1998 és 2008 között ez a növekedés meghaladta a 7 ot elgondolkodtató viszont az, hogy még így is jelentős a különbség a két nem, férfiak és nők foglalkoztatási szintje között. Az említett 2008-as évben ez a különbség majd 14 százalék volt. Hasonlóképpen csökkent a nemek közötti különbség a bérekben, a gazdasági és társadalmi pozíciókban, pozíciókat tekintve, valamint a szegénységi kockázatot nézve. Azonban a csökkenés mértéke összességében szerényebb volt a vártnál, és meglehetősen nagy eltéréseket mutatott a tagállamokban. Kétségtelen az is, hogy a pénzügyi és gazdasági válság hatásai sem voltak gender semlegesek. Elemzések bizonyítják, hogy a munkahelyüket elvesztők közül a nőknek jóval nehezebb volt visszatérni a munkaerőpiacra és a hosszabb munkanélküli időszak után a munka minőségét is tekintve gyakran engedményeket kellett tenniük. Meggyőződésünk, hogy a válságból való kilábalás időszaka és a gazdaság hosszabb távú fejlődésének megalapozása Európa szerte új helyzetet teremt az elő, előrelépésre. A nemek közötti egyenlőség vélemények szerint előfeltétele a növekedésnek, a foglalkoztatás bővülésének és a társadalmi kohéziónak. Éppen ezért magától értetődőnek tartjuk, hogy az Európa 2020 stratégiáról nem beszélhetünk annélkül, hogy annak gender dimenziójára ne helyeznénk hangsúlyt. Az Európa 2020 stratégia egy fenntartható, intelligens és befogadó növekedést tűzött az ászlajára. Márpedig ezen célok egyike sem valósítható meg úgy, ha nem fordítunk gondot arra, hogy minden európai polgár legyen nő vagy férfi, egyenlően részt vehessen a folyamatokban, és élvezhessen azok gyümölcsét. A nemek közötti egyenlőség különböző aspektusainak beépítése az egyes zászlóshajó kezdeményezésekbe mindezt elősegíthetik. Ilyenek a munka és a magánélet összeegyeztetésének lehetővé tétele, a nők foglalkoztatási feltételeinek javítása és a döntéshozatalban betöltött szerepük erősítése. Azért is említem első között az Európa 2020 stratégiát, mivel elnökségünk alatt kezdődik meg annak konkrét megvalósítása, mind európai szinten, mind a tagállamokban, és érthető módon a kiemelt prioritásaink közé tartozik minden kapcsolódó kezdeményezés. Az EBSCO tanács keretében két területet helyeztünk a központba, a munkahelyteremtést és a romák befogadásának előmozdítását. Ha megvan a közös politikai akarat és a következetes odafigyelés, <clears throat> akkor a munkahelyteremtés jelentősen hozzájárulhat a munkaerőpiaci nemek közötti egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Hasonlóképpen <clears throat> a romák integrálása egyszerre segítheti a hátrányos helyzetű csoportok gazdasági felzárkóztatását és a roma nők társadalmi felemelkedését. Az EBSCO tanács prioritásai sorából kiemelném még a demográfiai trendek és az idősödő társadalom által jelentett kihívásokat, amelyeket a családpolitika, a család, illetve a magánélet és a munka összeegyeztethetőségének aspektusából közelítünk meg. Hiszünk abban, hogy a munka, valamint a családi és magánélet összehangolása a nemek közötti egyenlőség szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. Be kell ismernünk, hogy a munka és a család kettős terhe minden intézkedés ellenére sokkal inkább érinti a nőket, mint a férfiakat. A családi életből következő feladatok miatt a mai napig általában a nőket, és csak elvétve a férfiakat éri hátrányos megkülönböztetés a munkaerőpiacon. Így azt gondolom, hogy a demográfiai kihívásokról és a családpolitikákról elnökségünk által kezdeményezett vita a nemek közötti különbségeket is új megvilágításba fogja helyezni. A demográfiai folyamatokra azért is fókuszál a magyar elnökség, mert az Európa 2020 stratégia ambiciózus céljai véleményünk szerint alig ha valósíthatóak meg ha nem találjuk meg a megfelelő válaszokat a csökkenő munkaerőállomány és az egyre öregedő európai társadalom okozta kihívásokra. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében szeretném hangsúlyozni, hogy az Európa 2020 stratégián túl a nemek közötti egyenlőség valamennyi dimenzióját lényegesnek tartjuk, hiszen olyan alapvető emberi jogi kérdésről beszélünk, aminek folyamatos kezelése nélkül nem képzelhető el egy modern, fejlődő Európa. Ugyanakkor mindannyiunknak el kell fogadnunk, a, fogadnunk, hogy egy elnökségi ciklus alatt nincs lehetőségünk valamennyi kérdéskörrel részleteiben foglalkozni. Magyarországon közismert az a mondás, hogy aki sokat markol, az keveset fog. Elnökségként nem kívánunk ebbe a hibába esni. Ennek megfelelően a nemek közötti egyenlőség és a nők jogaival kapcsolatos szertágazó kérdések esetében is meg kell határoznunk prioritásainkat, amelyek a következők Elsősorban a nemek közötti egyenlőség ügyének újragondolása az Európa 2020 stratégia fényében. Másodszorban a nők elleni erőszakkal szembeni küzdelem szükségessége, és harmadsorban a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése. Természetesen ez a kiemelés nem rangsorolás, csupán arra szolgál, hogy érzékelhetőek legyenek a magyar elnökség prioritásaként kezelt kérdések. Tisztában vagyunk azzal, hogy sok témakör és nem kevés akút probléma nem került az elnökségünk napirendjére, de reméljük, hogy a legidőszerűbbek és a legsürgetőbbek nem hiányoznak. A nemek közötti egyenlőséghez kapcsolódó célkitűzéseinket mindenekelőtt a 2006-ban elfogadott nemek közötti egyenlőségről szóló Európai Paktum továbbfejlesztése révén kívánjuk elérni. Miért van szükség a továbbfejlesztésre? Több ok miatt is, amelyeket ismét csak rangsorolás nélkül említenék. Egyrészt szükség van a paktum átnézésére, már abból következően is, hogy, el, hogy elfogadása óta Európa társadalmában és gazdaságában jelentős változások következtek be, amelyekre reflektálni szükséges. Másrészt természetes módon reflektálni szükséges időnként arra is, hogy a paktum nyomán milyen konkrét eredményeket értünk el az Európai Unióban a nemek közötti egyenlőség terén. Harmadrészt az Európa 2020 stratégia új átfogó gazdaságpolitikai és társadalompolitikai keretet teremtett minden horizontális szakpolitika számára. Végül, de nem utolsó sorban, az Európai Bizottság tavaly elfogadta a 2010-2015-ös időszakra vonatkozó új gender stratégiáját. A bizottság dokumentumát az EBSCO tanácsi következtetések formájában üdvözölte, és már abban kötelezettséget vállalt a gender paktum aktualizálására, végiggondolására. Milyen új elemeket javasol a magyar elnökség a paktum továbbfejlesztése keretében? Szeretnénk a megújuló genderpaktumnak időkeretet adni, így megkönnyítve nyomon követését is. Úgy véljük, hogy magának az Európa 2020 stratégiának a megvalósításához is eredményesebben tudunk hozzájárulni, ha a nemek közötti esélyegyenlőség területére vonatkozó politikai kötelezettségvállalásainkat is elsősorban erre az időszakra fogalmazzuk meg. Tisztában vagyunk természetesen azzal, hogy lesznek olyan prioritások, cselekvések, amelyek megvalósítása egy évtizednél is több időt igényel. Mindenképpen hasznosnak tartjuk azonban azt, ha valamennyien azonos elvek, időzítés és prioritások mentén kezdünk a megvalósításhoz. A 2006-os paktum sok tekintetben máig releváns, hiszen, amint már utaltam rá, az erőfeszítések ellenére a mai napig fennmaradt a nemek közötti bérkülönbség, a nemek szerint szegregált munkaerőpiac, és alig van tagállam, amely megvalósította a barcelonai célokat. Hogy csak pár példát említsek, a paktum által kitűzött célok közül. Így tehát sok olyan eleme van a paktumnak, amelyet továbbra is meg szeretnénk őrizni a dokumentumban. Emellett azonban szükségesnek tartjuk, hogy az eredeti szöveg több helyen kiegészüljön. Legfőképp a nők elleni erőszakkal szembeni küzdelem aspektusával. Ez a korábbi paktumból hiányzott, annak ellenére, hogy a jelenség, amint a trió elnökségünk két első tagja, a spanyol és a belga elnökségek is felhívták rá a figyelmet. A nők elleni emberi jogok, emberi jogi jogsértések egyik leg, a nők elleni emberi jogi jogsértések egyik legdurvább formája. Tettekre ösztönöznek a számok is. Az Európai Unióban minden tíz nő közül legalább kettő volt fizikai erőszak áldozata, és minden tíz nő közül közel egy szenvedett szexuális erőszaktól. Természetesen a paktum a nők elleni erőszak kérdéskörében sem tud részleteiben foglalkozni a problémával, azonban ki tud jelölni átfogó stratégiai célokat. Ennek megfelelően többek között ösztönözni szeretnénk az Európai Unió tagállamait, hogy alakítsanak ki olyan stratégiákat, amelyek keretet adhatnak az erőszak minden típusa elleni intézkedéseknek, és szeretnénk megjeleníteni a férfiak kiemelkedően fontos szerepét is a nők elleni erőszakkal szembeni harc során. Örömömre szolgál, hogy az Európai Parlament is folyamatosan dolgozik ezzel a kérdéssel, valamint, hogy az Európa Tanács keretei között is folyamatban van egy egyezmény kidolgozása, amely előrelépést jelenthet a jogi környezet tekintetében. Úgy vélem, hogy az egyes uniós intézményeken belül összegyűjtött valamint a más intézményekkel folytatott egyeztetések és tárgyalások során felhalmozott tapasztalatok megosztása inspirálóan hathat a munkánkra. Természetesen nem feledkeztünk meg arról sem, hogy a legjobb célok is csak akkor érnek valamit, ha megvalósulnak. A megvalósulást pedig folyamatosan segíteni és egyben nyomon követni kell – Éppen ezért a megújított paktumban erősebben jelenítjük meg a megvalósítás és a nyomonkövetés szempontjait. Azt reméljük ettől a lépéstől, hogy valamennyi tagállam a mainál nagyobb súlyjal veszi figyelembe a nők és férfiak közti egyenlőség elveit, így például az Európa 2020 stratégia megvalósítása során valamint a nemzeti reformprogramjaik megfogalmazásakor. A továbbiakban két rendkívül érzékeny jogalkotási dossziéről szeretnék beszélni, amelyeket önök is kiemelten kezelnek, a horizontális antidiszkriminációs irányelvről, valamint a szülési szabadságról szóló irányelvről. Mindannyian tudjuk, hogy a e két irányelv olyan súlyos témakörökre fókuszál, amelyek noha közös európai értékeken és nézeteken alapulnak, mint például a megkülönböztetés tilalma, a közösségi részletes szabályozásuk mégis komoly nehézségekbe ütközik. A tagállamok által preferált megoldási javaslatok sok esetben meglehetősen távol állnak egymástól jórészt azért, mert Európa országaiban nagyon eltérő gyakorlatokat találunk. A tagállami különbségekre tekintettel kell lennünk, tiszteletben kell tartanunk azokat, hiszen maga az Unió is a különbözőségek elfogadására épül, abból kovácsolva előnyt. Az antidiszkriminációs irányelv fontosságát önök számára nem kell külön hangsúlyoznom. Elfogadása több esélyegyenlőségi területen pótolná a hatályos uniós joganyag hiányosságait, megszüntetve azt, hogy az antidiszkrimináció elleni védelem és fellépés ma még bizony eltérő a hátrányos megkülönböztetésre okutadó tulajdonságok mentén és noha el kell ismerni, hogy néhány tagállam a hatályos irányelveken túlmutatva a megkülönböztetés minden területén való megnyilvánulására vonatkozóan azonos védelmi szintet biztosít, szükségesnek tartjuk az általános, teljes körű, minimális védelem garantálását egész Európában uniós tagállamként valamennyien elfogadtunk közös értékeket, célokat. Úgy véljük, ezzel vállaltuk azt is, hogy szükség esetén összehangolt lépéseket teszünk egy-egy területen. Az antidiszkriminációval összefüggésben pedig ehhez csak egy horizontális, a munka világán is túlmutató európai irányelv teremthet koherens keretet. Folytatjuk tehát az antidiszkriminációs irányelv tárgyalását, de azt sajnos nem vállalhatjuk, hogy le is zárjuk. Mindannyian tudjuk, hogy a tanácsban egyhangúság kell, aminek az elérése, különösen a szűkös pénzügyi keretek között a korábbinál is nehezebbnek látszik. Azt sem vállalhatjuk, hogy a hátrányos megkülönböztetés minden formájával azonos súlyjal és intenzitással fogunk foglalkozni. Amint már korábbiakban is említettem, aki sokat markol, keveset fog. A magyar elnökség ugyan talán az önök elvárásaihoz képest keveset fog markolni, azonban sokat szeretnénk fogni. Mi az antidiszkriminációs irányelvnek a fogyatékossággal élők elleni, diszkrimináció elleni védelmére vonatkozó részére kívánunk koncentrálni, folytatva a belga elnökség által elkezdett munkát. De nem csak ez befolyásolta választásunkat. A fogyatékossággal élők helyzetének javítása általánosságban is kiemelt prioritást élvez a magyar elnökség munkájában, Összhangban a bizottság nemrégen közzétett európai fogyatékosságügyi stratégiájának tárgyalásával. Egymást, érintő, er, egymást erősítő szinergiára is törekedtünk tehát, amikor az antidiszkriminációs irányelven belül a fogyatékossággal élőket érintő diszkrimináció elleni garanciákkal kívánunk foglalkozni. A fogyatékosságügy más összefüggésben is szerepel a magyar elnökség programjában. Így például külön magas szintű konferenciát rendezünk ebben a témában, amelyen az európai és nemzetközi jogi keret megteremtése magától értetődően a középpontban lesz. Nagyon fontosnak tartjuk ugyanis magának a közösségi antidiszkriminációs irányelvnek a szempontjából is, hogy minél hamarabb, gyorsabban haladjon a vonatkozó ENSZ egyezmény tagállami ratifikálása, amely végül elvezethet az Európai Unió általi ratifikáláshoz is. Örömmel vennénk, ha ezen a konferencián az önök bizottságának képviselőivel is találkozhatnánk. A szülési szabadságra vonatkozó irányelv tervezet szintén egy nehéz örökség. Az elvek és a kényszerítő realitások szorításában kell a különböző, egymásnak részben ellentmondó szakpolitikai céloknak és prioritásoknak egyszerre megfelelő kompromisszumot találni. Védenünk kell a várandós nők és a szoptatós anyák egészségét, a magzat és a gyermek egészségét, de nem szabad idézőjelbe téve túlvédenünk, idézőjel zárva, őket. A kérdés azonban az, hogy hol van ez a kényes határ. Figyelembe kell venni a rövid távú munkaerőpiaci és munkáltatói érdekeket, de ezek nem szoríthatják háttérbe a családok gyermekvállalási ambícióit és a hosszabb távú demográfiai megfontolásokat. E kihívásoktól sem riadunk vissza, visszük tovább a dossziét. Megközelítésünkben fontos elem, hogy közösségi szinten minimum követelményeket határozunk meg, mégpedig úgy, hogy a működő tagállami rendszerek sajátosságait mindenképpen figyelembe kell vennünk. A másik fontos elem hogy a szülési szabadságot a maga komplexitásában kívánjuk kezelni. Bár pontosan tudjuk, hogy a legkomolyabb különbség a szülési szabadság hossza és díjazása tekintetében van a tagállamok között, ebben a kérdésben is csak úgy tudunk majd kompromisszumot találni, ha az irányelv összes többi elemét is figyelembe vesszük. Konkrétan a parlament az önök módosító javaslataira reagálva a tanácsi munkacsoportban részletesen tanulmányozni fogjuk azokat. Azokat is, amelyek túlmutatnak a bizottság eredeti javaslatain. A tagállamok egy része ugyan azonnal írásban és meglehetősen negatívan reagált, mi azonban szeretnénk egy megfontolt szakmai értékelést kezdeményezni szakértői szinten, a tanácsi munkacsoportban, hogy feltérképezhessük a kompromisszum valós mozgásterét. Emellett szándékunk az is, hogy még egyszer rátekintsünk a bizottság eredeti javaslatára, a tanácsban jelentős számú tagállam jelezte, hogy számára az lehetne a továbblépés alapja. A magyar elnökség ugyan kifejezetten ambiciózus, azonban nem tűz ki irreális célokat. Így a szülési szabadság irányelv esetében sem gondoljuk azt, hogy egy elnökség néhány hónapja alatt sikerül megállapodásra jutni az együttdöntési eljárás keretében. Az azonban meggyőződésem, hogy az uniónak szüksége van erre az irányelvre, és előbb vagy utóbb meg fogjuk találni a közös nevezőt mind a tanácson belül, mind a parlament és a tanács között. A magyar elnökség mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a tanács keretében nyitott és konstruktív vita legyen. Végezetül szeretném hangsúlyozni, hogy örömömre szolgál, hogy hamarosan újra találkozhatunk, Szeretettel várom, várjuk az önök delegációját Budapestre március 16-án. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és várom kérdéseiket, észrevételeiket. Köszönöm szépen. Tehát nagyon szépen köszönöm miniszter úr, Réthelyi úr, ezért a nagyon átfogó előadásért, tehát a legmelegebb köszönetem illeti. Néhány fokhíra is rámutatott a programban, tehát főleg ami az otthon elkövetett erőszakra vonatkozik, a családban elkövetett erőszakra. Szólt például a fizetésben meglévő különbségekről szólt, ezen kívül a férfiak és nők között a foglalkoztatásban meglévő különbségekről, hogy ezekről is szeretnének gondoskodni. Ezek nem voltak benne az anyagban, de szerencsére szóban kiegészítette. Nagyon sokan jelentkeztek, nagyon sokan szeretnének hozzászólni. Amennyiben egyetért, akkor úgy haladunk, hogy tartunk egy első kört, ebben a frakció képviselői tesznek fel kérdéseket, illetve megjegyzéseket. Utána elkezdünk egy második felszólalás kört, ahol a többiek kérdeznek, ha egyetért ezzel. Amennyiben egyetért, akkor így fogunk eljárni Bauer asszony a néppárt részéről. Köszönöm szépen miniszter úr a beszámolóját, azt hiszem, hogy nagyon sok mindenre kiterjedt, és nagyon sok mindent szívesen hallottunk. Két dolgot szeretnék, két összefüggő dolgot szeretnék fölvetni kérdésként. Az egyik az a 2020-as stratégiára vonatkozik. Nem az egyetlen ellentmondás ebben a stratégiában az, hogy ugyanakkor szeretné emelni a születési rátát, és a foglalkozási rátát. Ilyen szempontból valóban azt hiszem, hogy nagyon célra törő az önök prioritása, hogy a munka és a, a családi élet összehangolásán munkálkodjanak. Új elem, amit most öntől hallottunk, a, a 2006-os Gender Pact-nek a, az újjáfogalmazása, fogalmazása Egyrészt azt szeretném kérdezni, hogy vannak-e konkrét elképzeléseik, mit lehetne tenni, mit lehetne tenni a családi élet és a munka világának az összehangolására, hogy mind a két cél megvalósuljon, és egyik sem menjen a másik kárára. A másik kérdésem pedig a, a gender pact kapcsolatos, hogyha jól emlékszem, akkor ez egy háromoldalú egyeztetésen alapult, tehát a szociális partnerek bevonásával készült ez a Gender Pact, hogy van-e olyan elképzelésük, hogy megindítanak egy konzultációt a szociális partnerekkel, hogy egy új megfogalmazást érjünk el, és én egy nagyon jó ötletnek tartom, hogy ezt a 2020-as stratégiához kötik, mert őszintén szólva a 2020-as stratégia nem nagyon bővelkedik sőt, ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor ön is tudja, meg mi is tudjuk, hogy semmilyen szó nem esik a, a az egyenjogúságról, a, a, a, a gender szempontról, pedig hát ez valóban akár a foglalkoztatás növeléséről van szó, akár a demográfiai kihívás, ez megkerülhetetlen egyszerűen az adott, adott körülmények közt. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy, hogy önök ezt így látják, és a kettőt össze akarják kötni. A kérdés az, hogy hogyan. Köszönöm szépen, Bauer asszony. Thompson asszony, ezt is D részéről. Köszönöm szépen. Az előadását az elnökünk említette, hogy számos olyan területről szólt, amely nem szerepelt a programjában eredendően, és összefügg a nemek közötti egyenlőséggel. Ezek mind nagyon fontos témák a nemek közötti egyenlőségben. Szeretném megköszönni, amit az erőszakról mondott, hiszen számomra úgy tűnik, hogy az a kezdeményezés, amelyet a spanyol kormány tett, és amelyet a belgák folytattak, úgy tűnik folytatódni fog. Az önök elnöksége alatt is a nők ellen elkövetett erőszak elleni harcban. Ez pedig egy nagyon jelentős, komoly probléma Európában. És gondoljunk ebben az összefüggésben a nők emberi jogaira is. Szeretném megkérdezni, hogy eh, a parlament munkáját támogatja-e? Hiszen egy európai irányelben dolgozunk, melynek témája a nők ellen elkövetett erőszak. A következő kérdésem a felszólalása elején említette, hogy nagyon lényeges volt, és lényeges most is az, hogy támogassuk a nőket a döntéshozatalban. A döntéshozatal is a 2010-2015-ös stratégia része, a bizottság stratégiájának a része, és azt is láttuk, hogy számos kormány számára stratégia volt a tagállamokban. Azt is láttuk, hogy például a spanyol kormányzat úgy döntött, hogy a kormánytok 50%-a nő legyen, sárközi is így gondolkozik az én liberális konzervatív Dán kormányzatom is ugyanígy gondolkozik. Számunkra egy kicsit meglepő Magyaror, az, hogy Magyarországon igazából csak férfiak vannak a kormányban. Ez nekünk eléggé furcsa. Így örömömre szolgálna, hogyha magyarázatot tudna adni, hogy miért van ez így. Amennyiben az elnökség szeretne kezdeményezéseket tenni abban a tekintetben, hogy a nők a döntéshozatalban erősebb szerepet töltsenek be. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tomzen asszony, Bilbao asszony, a liberális frakció nevében. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a felszólalást. És uh, szeretném megköszönni a magyarázatait is, amelyeket az egyes témákhoz adott. Ami az elméleti részt illeti. Amit vázolt, abban a tekintetben úgy gondolom, hogy szakbizottságunk azon a hullámhosszon van, mint ön. Azonban igazából már egy kicsit belefáradtunk, hogy az elméleteket halljuk. Egy kicsit konkrétabb dolog jobban tetszett volna. Tehát szívesen láttuk volna a konkrétumokat azon aspektusok tekintetében, amelyekkel foglalkozni fog majd a magyar elnökség. Két lényeges témára utalt, Az egyik a szülési szabadság, de igen, a másikat most nem találom, de azt mondta, hogy nagyon problémás ez a dolog. Szerintem egy kicsit konkrétabban kellene ezekhez a témákhoz hozzászólni. Kis konkrétabban szeretném hallani, hogy a magyar elnökség mit szándékozik tenni, hogy támogatást nyújtson ebben a helyzetben. Nagyon kedves minden, amit hallottunk, de milyen konkrét kezdeményezéseket eh, fognak tenni, milyen konkrét lépéseket tesznek, hogy az elnökségük alatt valamit megszavazhassunk majd. És eh, azt mondta, hogy eh, nem akar olyat ígérni, amit nem tud betartani, hiszen nehézségek vannak, és hat hónap korlátozott időszak. Ami pedig a fogyatékossággal élőkre vonatkozó intézkedéseket, illetve teljes mértékben élvezheti támogatásomat. Főleg a fogyatékossággal élő nők szenvedenek egy kettős hátrányos megkülönböztetéstől. Akkor nézzük az, az apáknak és anyáknak járó szülési szabadság. Szeretném hallani, hogy hol vannak a problémák a különböző tagállamokban. A parlament megállapodására is lehetne itt hagyatkozni. Említette ezzel kapcsolatban, hogy a szülési szabadság között nagy különbségek vannak, ami a tagállamokat illeti. Nem tudom, hogy a szülői szabadságot hogyan akarják majd kezelni, azonban én itt mégiscsak ellentmondást látok, hiszen nagyon fontos az, hogyha a szülői szabadságra gondolunk, ne diszkrimináljunk, és még hogy egész Európára vonatkozon itt egy diszkriminációs tilalom, hiszen ez egy emberi alapjog. És jog. Éppen ezért a diszkrimináció ellen fel kell lépni. Úgy gondolom, hogy vannak olyan területek, ahol nem kellene különbséget tennünk férfi és nő között, hanem ahol pusztán emberi jogokról van szó. Úgy gondolom, hogy a férfiakat is be kellene vonni ezekbe a kezdeményezésekbe, hogy ténylegesen megvalósodjon az egyenlőség. Köszönöm szépen, Bilbao asszony, Cornelissen asszony a zöldek képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, én is szeretnék foglalkozni az ön által megemlített irányelvekkel. Véleményem szerint elhangoztak aggasztó dolgok, ami az anyasági szabadsági irányelvet illeti nagyon nagy csalódást okozott számomra az első tanácsi vita, különösen az, hogy bizonyos tagállamok azt mondták, hogy az Európai Bizottság javaslata jobb alapként szolgál, jobb tárgyalási alapként. Nos, ez eléggé sértőnek érzem a parlament részéről, a tanács nem igazán tartja be a játékszabályokat, már ami a jogszabályalkotást illeti, hiszen alapvetően a bizottság feladata az, hogy javaslatot fogalmazzon meg, mi vagyunk az állampolgárok képviselői, mi erre véleményt készítünk, és a tanács erre reagál, nem pedig a bizottság javaslatára. Természetesen tudom, hogy nagyon nehéz lesz a helyzet a tanácsban, hiszen nagyon eltérőek a vélemények a különböző tagállamokban. De azt várnám a magyar elnökségtől, hogy legalábbis próbálja meg elérni azt, hogy a tagállamok részt vegyenek ebben a folyamatban, és megpróbáljanak valamilyen közös álláspontot kialakítani, észben tartva a parlament véleményét. vannak olyanok, akik még mindig a bizottsági javaslatot képzelik alapul, alapul, de azt, hogy ezt nyilvánosan is kimondják, ezt sértőnek érzem. Ami a diszkrimináció ellenes jogszabályt illeti. Ebben a kérdésben is aggasztó számomra az, hogy bizonyos tagállamok kizárólag a fogyatékkal élőkre koncentrálnak. Úgy tűnik, hogy ezt az irányvonalat képviselik önök is, Véleményem szerint rendkívül fontos az, hogy integrált formát öltsön ez az irányelv, integrált maradjon. Véleményem szerint már most is problémát okoz az, hogy az etnikumok védelme sokkal hangsúlyosabb szerepet kap, mint más diszkriminációs, diszkriminációs tényezők. Tehát fontos, hogy integrált maradjon ez az irányelv, és remélem, hogy valamilyen megoldást talál erre a problémára, és ne felejtsük el azt sem, hogy nem mindig kell számolnunk az, az adott német kormányjal. Aztán van egy magyar jellegű kérdésem. Hallottam a magyar bába elleni esetet, akit börtönbe zártak az, az otthonszülést miatt. Én Hollandiában a nők fele otthon szül, én is ezt tettem három évvel ezelőtt, nagy öröm volt számomra. Teljesen megdöbbentett az, hogy Magyarországon olyan jogszabály van érvényben, amely az otthon szülést megakadályozza. Igaz ez? És hogyha igaz, akkor mi történik ebben a kérdésben? Nem gondolja ez, hogy a, nem gondolja, hogy a nőknek szabad döntést kell biztosítani hogy hol akarnak szülni, hiszen elég nehéz feladat ez már önmagában. Köszönöm szépen, Cornelissen asszony. Figueiredo asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt miniszter úr. Csatlakoznék azokhoz, akik eh, kérdéseket tettek fel, és eh, az összes kérdést én is feltettem volna, de most ezt mégse teszem meg, hiszen miért ismételjem meg. Két kérdésem van még az első a következő. Utalnék itt eh, a szülői szabadságról készülendő írandó irányelv tervezetről, ahogy a parlament ezt javasolta. Szeretném megkérdezni, hogy mit szeretne tenni ebben a tekintetben. Hiszen van az Európai Parlamentnek egy javaslata, és most az érdekelne, hogy ehhez hogyan áll, és nem a bizottság javaslatához. A második megjegyzésem, illetve kérdésem, itt arról a diszkriminációról szeretnék szólni, amely egyre rosszabb, és pedig eh, a munkahelyen a nők ellen elkövetett diszkrimináció ez. Ez a fizetésre vonatkozik, eh, ez eh, a fizetett munkahelyhez való hozzáférésre is vonatkozik. Van olyan, hogy a nőknek különféle érzékeny munka viszont kínálnak fel, rosszul fizetik ezeket, és ezzel összefügg a nők szegénysége is. Bauer Edith azt mondta, hogy az EU 2020-as stratégiájában szó van a foglalkoztatásról, és nem törődtek azzal, hogy a nemek közötti egyenlőséggel összefüggő kérdéseket is belevegyék ebbe. De ez nem jelenti azt, hogy ne lenne aggasztó ez a kérdés. És éppen ezért a konkrét kérdésem a következő. A magyar elnökség szeretne valamilyen kezdeményezést tenni ezen a területen? Természetesen ismét konkrét eredményekkel járó kezdeményezést. Hogy a tanács a pozícióját még egyszer átgondolja, vagy hogy a költségvetésen belül valamilyen pozitív hozadék lesz, az is nagyon fontos. A nemek közötti egyenlőség tekintetében, vagy a képzés, továbbképzés esetén, vagy vannak konkrét elképzeléseik intézkedésekről, amelyek a fizetésben megmutatkozó egyenlőtlenségek visszaszorítására vonatkoznak? Hiszen igazából nem jutunk előbbre, hogyha szép szavakat hallunk, voltak már szegénység elleni programok, voltak már ilyen dolgok, de azonban ezek mindig csak jó kívánságok voltak. Én is tudom, hogy hat hónap alatt nagyon nehéz a világot megváltoztatni, azonban eh, vannak gyakorlati intézkedések. Terveznek-e önök is ilyeneket a szegénység elleni harcban? Eh, eh, Köszönöm. Miniszter úr, a kérdések első körének a végére értünk, de mielőtt átadom önnek a szót, engedje meg, hogy röviden vázoljam azt, amit a nőim is mondtak itt. Tehát itt a az anyasági szabadság, szülői szabadság kérdésre utalnék, hiszen ennek én vagyok az előadója. Milyen haladást várhatunk a magyar elnökség alatt? Az ön szavaiból azt hallom ki, hogy igazából egy kicsit úgy tűnik, hogy vissza kell lépnünk, hogy a várakozásainkat egy kicsit alacsonyabb mércére kell helyeznünk. Igen, hallottuk, hogy a tanácsban tematizálják a dolgokat, de azt is hallottuk, hogy valószínűleg ezzel az anyaggal nem lesznek kész a magyar elnökség alatt. Sokat szólt a nagy különbségekről, hogy az egyes tag, amelyek az egyes tagállamok között jelentkeznek, de egészen konkrétan mi várható a magyar elnökség alatt. El kell mondanom, hogy egy picit meg vagyok lepve. A magyar kormányzat ezen a téren megváltoztatta a jogszabályokat. Tehát minél tehát meghosszabbították az anyasági szabadságot. Ez az ön elnökségének az egyik sarkalatos súlypontja, tehát a család erősítése, a demográfiai negatív tendencia megváltoztatása. Tehát valahogy recsegnek a gerendák. Valahogy nem, nem látom az összefüggést. Hogyha azt látom, hogy hogyan viszonyulnak itt például az anyasági szabadság meghosszabbításához. Tehát hogyha igaz az, hogy a parlament javaslatát, amely abból áll, hogy hosszabb legyen az anyasági szabadság, mint amit a bizottság javasol, akkor az is igaz, hogy nem akarunk olyan hosszú anyasági szabadságot, mint Magyarország javasolta, hiszen ez megnehezíti a nőknek azt, hogy visszatérjenek a munkavilágába. A mi véleményünk az, hogy a nők a férfiakkal együtt egyenjogúan részt vehessenek a munkaerőpiacon. Hogy védjük a családokat, hogy gyerekek szülessenek, annak érdekében garantálni kell, hogy az anyasági szabadság idején pénz is jár a szülőknek, különben a családok pénzügyi veszteséggel kell, hogy éljenek, amennyiben gyermeket vállalnak. Jó lenne, hogyha a magyar elnökség itt valamit el tudna érni. És igazából eh, azt vártam volna, hogy egy kicsit többet tesznek. Most, hogy eh, hallottam, sajnos egy kicsit eh, csalódott vagyok, és örülnék, hogyha egy kicsit optimistában tekinthetnék a jövőbe, főleg ami az anyasági szabadságot illeti. Miniszter úr, a szó. Köszönöm szépen a kérdéseket. Balredit képviselőasszonynak a munka, a család és a magánélet összeegyeztetése, munkaerőpiaci esélyek. Köszönjük, hogy látja a törekvésünk lényegét, a magyar elnökség két szempontból közelít ehhez a témához. Egyrészt a foglalkoztatás a munkaerőpiac oldaláról, amely törekvéseinket tegnap ismertettük a Parlament Foglalkoztatási Bizottsága előtt, <clears throat> másfelől a család, a család politika oldaláról. Úgy gondoljuk, hogy a két szférának, két kérdésnek kölcsönösen kell egymáshoz alkalmazkodnia, egyik sem rendelődhet a, a másik szféra követelményeinek az alá, mint ahogy képviselőasszony is mondta. Tudjuk azt, hogy a, a nők munkaerőpiaci helyzetének egyik meghatározó faktorát a családdal összefüggő feladatok jelentik. És azt is tudjuk, hogy a nemek közötti egyenlőtlen munkamegosztás miatt a nők munkaerőpiaci pozíciója összességében bizonytalanabb és rosszabb, mint a férfiaké. Ugyanakkor a látjuk az érem másik oldalát is, a családi ambíciók feladását a karrier érdekében a magányos nők és a férfiak problémáit. Bár a probléma megoldása elsősorban tagállami hatáskörbe tartozik, mégis szükségesnek tartjuk az uniós szintű kezdeményezéseket, a közös prioritások rögzítését, az egymást segítő együttműködéseket. A magyar elnökség konkrétumokban beszélve támogatja a gyermekintézmények számának növelését, hiszen a gyermekintézmények megléte és elérhetősége alapvető ahhoz, hogy a munkát és a családot össze lehessen egyeztetni. És támogatjuk a gyermekek és az egyéb gondozásra szoruló családtagok után járó szabadságok rendszerének a fejlesztését és itt természetesen a nemzeti sajátságokra és a költségvetések tűrőképességére is figyelemmel kell lennünk. És fontosnak tartom azt is kiemelni, hogy a gondozási jellegű szabadságok a mainál kiegyensúlyozottabb megosztása sem kerülhető el, hiszen a nők ezen a téren is sokkal inkább érintettek a nem fizetett munkában. A paktum és a szociális partnerek kapcsolatával kapcsolatban a, ez a tanács dokumentuma lesz. <clears throat> A, fogunk konzultálni a szociális partnerekkel is, de nem lesznek a szociális partnerek a paktumnak az aláírói a terveink szerint. <clears throat> Thompson asszonynak, a Thompson képviselő asszonynak a, köszönöm, hogy értékelte az erőszak, a nők elleni erőszak ellen tervezett lépéseinket, amiről a bevezetőben szóltam, a, a nők döntéshozatali pozícióban való megerősítéséhez <clears throat> vannak az adminisztratív eszközök, ezek közül legismertebb talán a kvóta, amelyiket helyenként alkalmaznak, néhány országban alkalmaznak, ahogy képviselőasszony is elmondta, példát mondott rá. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy a, a, hogy a, a mélyebb vizsgálatokkal megállapítható, hogy sok esetben sem az állampolgárok, sem a politikai szereplők nincsenek tisztában a kvóta pontos miben létével, így a tapasztalatok szerint ebben a kérdésben sok esetben előbb részletes tájékoztatás, információkampány szükséges. A kvóta igen hasznos eszköz az egyenlőtlenségek kiegyenlítéséhez, az egyenlő esélyek gyakorlatban való átültetéséhez, a, és a nők döntéshozatali helyzetének megerősítésében éppen az egyenlő esélyek megteremtése az, ami igazán fontos. Hiszen jelenleg az azonos esélyek hiányoznak. Azt gondolom, hogy jelenleg arra kell törekednünk, hogy a különböző gyakorlatok megismerése és elemzése után minden esetben megválaszthassuk, hogy valamennyi összefüggést figyelembe véve hogyan lehet támogatni a nőket a döntéshozatalban. Ami a magyar, <clears throat> igen, a, a erőszak ellen irányelv tervezethez visszanyúlva a bizottság nem teszi közzé a javaslatát ebben az erőszak elleni irányelv tervezettel, kapcsolatban, de a paktumban viszont kiemelt szerepet szeretnénk szánni ennek. És ennek talán hatása lesz a bizottság munkájára, és hamarosan megjelenik a javaslat. A magyar kormány illető kérdésében ennek különösebb okáról nem tudok szólni, ez egy történelmi helyzet most, amelyiket lehet kritizálni, de hát nyilván ez nem egy ez, ez a mostani kormány így épült, így került összeállításra, így működik. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy mindaz, ami a, a nőket megillető, a nők egyenjogúságát kiemelendő tevékenysége kell, hogy egy kormánynak legyen intézkedéseiben és példájában azt a kormány ne mutatná és ne lenne alapvető fontosságú a működésében. ez is kérdezett, hogy a, a, a Bilba, a, Bilba a a képviselőasszonynak a, az ENSZ a, egyezmény érdekében, ratifikáció érdekében hozott egy ENSZ, ENSZ egyezménnyel kapcsolatban a, Magyarország jó példával járt elő, első között ratifikáltuk ezt az egyezményt, konzultálunk más tagállamokkal, és hogyha ebben a kérdésben még van jogi tisztátlanság, akkor készek vagyunk arról beszélni, azokat tisztázni. A, a fogyatékosság elleni stratégia, a politikai támogatás és a napirenden tartás szempontjából is fontos. A anyasági segély, illetve a terhességet követő szabadsággal kapcsolatban nem akartunk senkit sem megbántani, legkevésbé nem akartuk a parlament a képviselőket megbántani, sokkal inkább informálni akartunk a bizottságot a <clears throat> tárgyalási megközelítésünkről. Tárgyalni akarunk a parlament módosító, <clears throat> módosításairól, és tárgyalni akarunk még egyszer a bizottság eredeti javaslatáról is. A a decemberi EBSCO tagállami első, a tagállami első reakció alapján nem látunk túl sok esélyt az előlépésre, a, a, ha csak a parlament módosítóira koncentrálnánk, mindenféleképpen az ügynek megfelelően szeretnénk lépéseket tenni az úgy súlyának, de figyelembe kell venni az az ügynek a sokrétűségét, és a, a, azt a gazdasági helyzetet, amelyikben az Európai Unió tagállamainak egy jelentős része került, illetve éli most az életét. Cornelissen asszony, hát képviselőasszonynak a hogy miért csak a, a fogyatékosság kérdésére koncentrálunk az antidiszkriminációs irányelvből. Itt ezt igyekeztem elmondani és megindokolni a bevezető előadásomban. Ez a folyamatosságot is megadja a belga elnökséggel kapcsolatban, belga elnökség munkáját folytatandó. És a, másrészt pedig a a, a, a magyar prioritások körében is a fogyatékosság az Európai Fogyatékossági Stratégiának a napirendre vétele és ezzel kapcsolatban egy értekezletnek a megtartása az is párhuzamba állítható ezzel a lépésünkkel. Az irányelvvel kapcsolatban pedig figyelembe kell venni a többi már létező irányelvet, az etnikai diszkrimináció ellen megvan, létezik egy erőteljes irányelv, a 2043-as számú, amit itt <clears throat> föl tudnék idézni. Ön Figerido asszonynak, a, hogy az apasági és az anyasági szabadságnak az össze, a anyasági bocsánat, a szülési szabadság mellett az apának járó szabadságnak is bevonása ebbe a, a direktívában, a, az a, talán a jogalapon jelenthet problémát a, az anyának nyújtott a lehetőség, szabadság az az egészség és a, illetve maga az irányelv, az, e-, az egészség és a biztonsági irányelv, amely a szülőnőkről szoptatós mm, anyákat védi, a, egy paternity szabadság, tehát egy apának jelzett szabadság az ebbe a jogalapba nem illeszthető bele. Nem ellenezzük, nincs kifejezett ellenérzésünk az apai szabadság ellen, de nem biztos, hogy ebbe a rendszerbe kellene, a maternity irányelve kellene azt beletenni sokkal inkább beleillene egy szülői szabadságról alkotott elképzelésbe, amelyikben apát és az anyát egyértelműen bele lehet venni. Ez egy kiinduló pontunk, de igyekszünk erről konstruktív vitát folytatni a, tagállamokkal az, az irányelvnek az egyes részleteiről. Elnök asszony kérdésére, hogy miért nem vagyunk ambiciózusabbak, a, én nekem az elnökséget kell most képviselnem, és a 27 tagállam, illetve az el, igen, és 27 tagállammal közös álláspontot kell kialakítunk, kialakítanunk. Tagállamként többet is tudnánk vállalni, mint ahogy a, a magyarországi szabályozók azok sokkal többet engednek meg, mint amit a parlament, nem sokkal, de többet engednek meg, mint amit a parlament javasolt tagállamként többet is tudnánk vállalni, de hát még 26 tagállam van Magyarországon kívül. Igaz ugyan, amire utaltak, hogy változnak a kormányok, így a német kormány álláspontja is változhat, azonban nem csak Németország az, amelyiknek különösebb gondjai vannak ezzel az irányelvvel. Közben még ugyan magyarországi vonatkozású, de Szeretnék válaszolni a magyar bába elleni kapcsolatos kérdésre. Megszületett az a jogszabály, még a kormány elé fog kerülni rövidesen, tehát még nincs jóváhagyva, de kész az anyag, amelyik az otthonszülést lehetővé teszi. Eddig sem tiltotta semmi sem az otthonszülést, de nem voltak meg a kidolgozott szabályok ennek a biztonságos lefolytatására. Volt otthonszülés Magyarországon is, nem rendszeresen, voltak gondok is, abban reménykedünk, hogy a jogszabálynak az elfogadása után a, a személyek, bábák és a körülmények is olyan mértékben lesznek meghatározva, előírva, hogy ezzel a veszélyt, ami mindig lehetséges, előre föl lehet ismerni, és megfelelő intézkedéseket lehet az anya és a csecsemő az újszülött érdekében hozni. Nagyon szépen köszönöm. Miniszter úr, most akkor folytatjuk a kérdések második körében. Hannibal asszony, és egy másik mikrofont, mert ez valahogy gerjed. Köszönöm szépen, miniszter úr és köszönöm a válaszokat is. Azt hiszem, hogy most egy kicsit jobban látjuk a magyar elnökség programját, de szerintem azért még mindig van néhány aggasztó elem. Amikor a családon belül akkor beszélt, a férfiak és nők fizetése között meglévő szakadékról, akkor örültünk annak, hogy szólt erről, mint ahogy ez korábban is téma volt. Azonban a nemek közötti egyenlőség eh, hiányzott az eredeti dokumentumból, és eh, nem tudom, hogy miért. El tudnám magyarázni? És szerintem ez egy eh, tágabb ez is átvezet. Szóltunk arról a tényről, hogy nincsenek nők a magyar kormányban és ez problémásnak tűnik, tehát a nők befogadása tűnik problémásnak. Ez egy általános kérdés, és hálás lennék néhány gondolatért, hogy ma az Európai Unióban és Magyarországon is a nők döntéshozatalban politikában való aránya más. És ezen kívül vannak Magyarországon olyan elgondolások, hogy az alkotmányban a magzat bizonyos jogokat kap néhány kollégánkkal együtt aggódunk, hogy ez az abortusz megszüntetéséhez vezethet, sőt az antibébi tabletták tilalmához. Tehát a, van legális abortusz, és hogyha ilyen lenne a jogi helyzet, akkor veszélyeztetné a nők és a magzat életét, amennyiben illegális abortuszhoz kellene a nőknek fordulnia. Egy másik dolog, amire rákérdeznék, ez is inkább honi jellegű. Úgy tudom, hogy a magyar parlamentben elhangzott egy olyan, hogy egy miniszter a nők részmunkavállalása támogatja, hogy a családjukkal foglalkozzanak. Tehát gondolja, hogy ez a megfelelő dolog, hogy megmondjuk a nőknek, hogy ez legyen, hogy maradjanak otthon, vagy részmunkába dolgozzanak, hogy többet legyenek a gyerekeikkel, többet a családjukkal. És most itt a 2020-as stratégiára rákérdezve, köszönöm a válaszait eddig, de a elnökség a barcelonai célokat a nőkre is szeretné kiterjeszteni. Köszönöm. Köszönöm. Hanivel asszony. Snation asszonynak adok meg a szót. Köszönöm szépen, úgy tűnik, hogy nagyon súlyos problémával küzd a magyar kormány, és ez az esélyegyenlőséggel kapcsolatos kérdésben a hitelességet talán aláása. Lehet, hogy itt lenne az ideje, hogy a kormány összetételét megváltoztassák. Lehet, hogy ez nem is olyan nehéz. Azt tudom, hogy a nők elleni, erőszak elleni harc nagyon fontos prioritás a kormány számára. de úgy látjuk, hogy a kormány talán nem látja tisztán, hogy az Európai Unió bizonyos országaiban az erőszak intézményes szinten jelenik meg a nőkkel szemben, tehát az állam szintén. Gondolok itt az abortusz elleni jogszabályokra, amely emberi jogokat érint. Van-e, vannak ilyen törvények a mi országainkban, és ennek súlyos következményei vannak. Az Európai Parlament garantálja az abortuszhoz való jogot, a biztonságos abortuszhoz való jogot a nőknek, és lehet, hogy amikor a nők elleni harc ellen lépünk föl, akkor lehet, hogy az intézményes erőszakra is oda kellene figyelni, hiszen ez az emberi jogokat sérti, és sajnálatosan ezt látjuk bizonyos országokban, különösen a reprodukciós jogokat illetően. Az abortusz elleni jogszabályok nagymértékben csökkenték a nők emberi jogait a férfiakkal szemben, és egy fizikai állapotot, azaz a terhességet diszkriminálja, diszkriminatív módon fogja fel. Itt az egyenlőség ellen kell küzdeni. Kérdésem pedig a következő, hogy az elnökség megpróbálja-e, megpróbál-e véget vetni annak, hogy különbözőképpen kezeljék a terhes nőket, tehát ezt a fizikai állapotot. Köszönöm szépen. Most a következő kérdés. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm miniszter úrnak, hogy eljött hozzánk, és ugyanúgy, mint a többi kollégám, köszönöm, hogy vázolta a magyar elnökség témáit hiszen ezekkel a témákkal foglalkozunk itt ebben a szakbizottságban. Azonban, eh, amit mondott, az részben aggaszt is, főleg ami a családomról erőszakra vonatkozik. előadója vagyok egy eh, jelentésnek, amely az áldozatok védelmével foglalkozik. Nagyon sok áldozatról beszélhetünk, főleg nőkről, akik áldozatok. Ezen kívül azt is lényeges elmondani, hogy eh, ha lehetőség van eh, a védelemre, akkor eh, más országokban is védhessék magukat a nők, lehessen igényük a védelemre. Beszéltem a kollégáival is, Beszéltem az igazságügy miniszterrel is, és azt mondta, hogy először is a csomagot kell elfogadni, tehát itt az áldozatokról szóló csomagban, az áldozatvédelmi csomagban azért meg nagyon sok munka van, és széles többséget találhatunk. Ez pedig nem áll ellentmondásban a bizottság anyagával. Éppen ezért szerettem volna rákérdezni hogy tudja-e, hogy mi itt a konkrét helyzet, és hogy a magyar elnökség szándékozik valamit tenni ebben az összefüggésben. Tehát, hogy az áldozat védelemmel foglalkozó anyaggal mit akar tenni, hiszen a tanács blokkolja ezt az anyagot. Hiszen főleg Európában fontos azokat a nőket védeni, akik a családon belüli erőszak áldozatai. Vodokopulu asszony a szó. Oh, sorry. Yes, thank you for your presentation. I must say that... Köszönöm szépen ezt a beszámolót. Azt kell, hogy mondjam, hogy a nemek közötti első egyenlőségről nem sokat láttam a programjukban, azonban a szociális politikáról szólnak. Nagyon sok prioritást megneveznek, ambiciózus ez a program. Például egy családbarát gyakorlatot szeretnének kiterjeszteni, a beszélt a nemek, a gender paktumról, az európai nemek gender stabilitási paktumról, az erőszak elleni harcról. Engem a gyakorlati aspektusok érdekelnének, hogyan lehet ezeket megvalósítani. Hogyha jól tudom, akkor a döntéshozatalban nincsenek kvóták Magyarországon. Szeretném tudni, hogy Magyarországon a munkaerő hány százalékát képviselik a nők, illetve a képviselők között hány nő található arányaiban. Természetesen azt nem kérhetjük, hogy válasszanak be nőket, de kijelölni lehet nőket ezekre a pozíciókra. Tehát szeretném látni, hogy a döntéshozatalban vannak-e nők önöknél. Ami pedig a többi prioritást illeti, szeretném tudni, hogy mi lesz az első lépésük, az európai családi év, vagy pedig a családbarát gyakorlatok, tehát hogyan, hogyan alakul ki a rangsor, mi a legelső prioritás a gender egyenlőség kérdésében, hiszen hat hónap nagyon rövid idő, nem lehet mindent megvalósítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Plumb asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni Réthely miniszter úrnak, hogy eljött. Örülök, hogy ismét találkozunk. Tegnap eh, a foglalkoztatásügyi bizottságban is találkoztunk, és most szeretnék anyanyelvemre kapcsolni. Le minisztrum. Um, am ascultat i am i citit prioritățile pe care le avei dumneavoastră. Elolvastam az anyagban szereplő prioritásokat a társadalom politikát illetően, és a mai napon meghallgattam a bevezetőjét, ami a legfontosabb jogokat illeti a nemek közötti egyenlőség témájában. Ha megengedi, Két kérdést szeretnék föltenni önnek. Először is ami az esélyegyenlőséget, a nemek közötti egyenlőség felülvizsgálatát illeti az Euró, EU e 2020-as stratégiában, az egyenlőségi paktum megerősítésről beszélek. Besz, választ adott az egyik kérdésre, a szociális partnerek nem lesznek ennek a paktumnak aláírói. Miért? Ez a kérdésem. A második kérdés pedig. A foglalkoztatásban, a munkaerőpiacon a nők helyzetére vonatkozik. Tudni szeretném, hogy az önök elnöksége egy-két kezdeményezést tudna-e felmutatni, konkrétumokat, annak érdekében, hogy a bérek közötti különbséget, a nők és a férfiak bérezése közötti különbséget csökkenteni lehessen. Ennek a következményeit mindannyian ismerjük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jana Kudakis asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Igen, Jana Kudakis a nevem. Köszönöm, miniszter úr. Nagyon érdekes ez a vita, és elnézést kérek, hogy egy kicsit megkéstem. Én pillanatnyilag a nők az üzletben, nők a kisebb vállalkozásokban témával foglalkozom. Tegnap volt egy vita a magyarországi kis- és középvállalatokról, és egy dolgot megemlítettek, tehát, hogy igazából a hitelhez jutás is, hogy valakinek eh, itt a rokonát kellett igénybe venni, hogy hitelt kapjon. Tehát, hogyha nők eh, nyitnak vállalkozásokat, akkor milyen lehetőségük van a hitelhez jutáshoz? Tehát nem tudom, hogy eh, mennyire segítik a női vállalkozókat, vannak-e ilyen tapasztalataik, illetve terveik, a különféle NGO-kkal van tapasztalatcsere, a legjobb gyakorlatokat megosztják. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most akkor lezárjuk ezt a kört, és mielőtt átadom a miniszter úrnak a szót, röviden szólnék még valamit a jogi kérdésekről, ami az anyaság, illetve apasági szabadsággal függ össze. Átfogóbb a jogalap, korábban az ez a dolog az egészségre vonatkozott. Most viszont a férfi és a nő közötti egyenlőségre alapul itt a jogalkotás. Tehát eh, nem csak apasági szabadság lehetséges, hanem más intézkedéseket is lehet foganatosítani, hogy a családot a munkával össze tudjuk egyeztetni, és hogy más kérdésekkel is foglalkozunk, amelyek a nemek közötti egyenlőséggel összefüggenek. Most pedig átadnám miniszter úrnak a szót. Köszönöm. A um, Hanivel asszonynak válaszolva a, a, a, a nők um, szerepére vonatkozóan az esélyegyenlőség és a, az egyenlő bánásmód az alapelv. Nagyon sok uh, kérdés hangzott itt el a magyarországi gyakorlatra vonatkozóan. Nem biztos, hogy mindegyiknek a, a mélyére belemegyek, nem azért uh, uh, most az elnökségről, um, elnökségi programmal kell beszélnünk, de azért érintem. A lényeg a, választás lehetősége. A, a, ha most Magyarországról ról beszélek, aki hagyományosabb női szerepet kíván magának, annak is legyen meg a lehetőse, lehetősége, aki a karriert akar család nélkül, annak is legyen meg a lehetősége. És úgy érzem, hogy jelen pillanatban, akik a hagyományos női szerepet kívánják, azokat is támogatni kell ebben és ha a legjobb megoldás az, hogyha mind a kettőt, ha nem is egy időben, de megfelelő időzítéssel vállalni lehet, hogy ne kelljen feláldozni a karriert a családért, és a családot ön pedig a karrierért. A, a, a, az a megjegyzés, amit idézett asszony, hogy elhangzott a magyar parlamentben, azt a <clears throat> magyar gazdasági és foglalkoztatási körülmények között kell értelmezni. Sajnos nagyon alacsony a részmunkaidőben foglalkoztatott nő, pedig nagyon nagy igény lenne rá, és ez lenne a megoldás a nőknek a munkaerőpiacon való fokozottabb részvételében, amiben Magyarország nem mutat jó példát, de ezen változtatni szeretnénk. És semmiképpen sem arról van szó, hogy ezt egyedül lehetőségként kívánnánk a nők elé állítani, vagy hogy arra kényszerítenénk őket, <clears throat> de még jó lenne, hogyha a részfoglalkozású állások nagyobb számban lennének. A alkotmányjal kapcsolatban az alkotmány most formálódik, <clears throat> a részleteit még asztalfiókokban vannak és íróasztalon, úgyhogy nem, nem tudok itt a részletekbe menően az alkotmányról nem tudok szólni. A Itt kaptam egy kérdést a kormány összetétel, Snésin képviselőasszonytól a, a kormány összetételére vonatkozik, ezt nem, nem kívánom kommentálni. A, és a, a, a, semmiképpen nem kíván az elnökség olyan kérdésekbe beavatkozni, amelyek a tagállamok hatáskörébe tartoznak a családon belüli erőszak kapcsolatban elhangzott egy kérdés. Én azt hiszem, hogy itt az áldozatvédelmi csomag, ez egy olyan jogi kérdés lehet, amelyik említette képviselő asszony, hogy a, a igazságügyi miniszterrel beszélt erről. Ez a, én úgy értelmezném, hogy ez az ő területükhöz tartozó kérdés. Természetesen a, az erő, ez nem a, a nők védelme érdekében nekünk is szót kell emelni, sokkal hamarabb, mint hogy itt katasztrófákról kelljen beszélni, és áldozatokról kelljen beszélni. Sokkal hamarabb meg kell állítani ezt a folyamatot, hogy oda, tehát a, a, a büntetés, a bűnügy területére ez a kérdés ne juthasson el. Ez egy olyan közös erőfeszítést jelent, amelyiket állandóan, és a különböző, az elnökségi különböző elnökségi programjainkban is, ahogy említettem, súlypontja van a nők elleni erőszak elleni fellépésnek, és ennek a minél szélesebb körben való megkövetelésének. Már azért is, hogy ilyen esetek, tehát ne jussunk el a katasztrófáig, közelébe se kerüljünk annak. a elhangzott a, itt az esélyegyenlőségről, családbarát gyakorlatról, és hogy mi lesz a, a, a, az első lépésünk. A, a, a időrendben megfelelő módon sorakoztattuk fel a programjainkat, és azoknak a kérdéseknek, amelyekről most itt beszélgettünk, beleértve az esélyegyenlőséget, beleértve a fogyatékosságügyet, és beleértve a, a családbarát környezetnek a kialakítását, ezt tulajdonképpen azonos értékű prioritásoknak eh, tekintjük, és az el, a hat hónapos elnökségi programnak ezek <clears throat> lesznek azok a pontjai, amelyeket a Budapesten vagy Gödöllőn megrendező konferenciákon szeretnénk eh, ennek eh, teret biztosítani, Mm, és, és a, a tanácsi munkánkban pedig ezeket mindenki számára biztossá tenni. A, hogy a lapképviselőasszonynak, hogy a paktummal kapcsolatban a, a, a, a, hogy mit fog tartalmazni a, a paktum, arról én nem szeretnék nyilatkozni, mert ez már lehet, hogy akkor az eseményeknek az előrevetítésével bizonyos kényszerhelyzeteket teremtene a megfogalmazáshoz, de a paktumban nagyon számítunk mindazoknak a, a, az eddig a paktumban meglévő és az esélyegyenlőséget és a nemek közötti különbségek csökkentését beleértve azokat a részleteket, amiket itt most megbeszéltünk, akár a bérekben lévő különbséget, a, a, a hivatalhoz, hivatalban való részvétel lévő különbségeket megbeszéltük, az mind benne lesz kiegészítve még az erőszakkal a kapcsolatban. paktum egy politikai, a paktum egy tanácsi dokumentum lesz a miniszterek politikai nyilatkozata. A nők az üzleti életben, Kudak képviselőasszonynak a kérdése volt, a, természetesen mindenhol vannak kisebb utak, és mindenhol lehet hallani olyan lépésekről, amelyek a, a, megkönnyítenek valamit, de hát mégsem ez a rend. Magyarország nagyon komolyan támogatja a kisvállalkozó, kisvállalkozásokat, ha megint csak magyarországi témáról beszélünk röviden. A, a hitelezés, az állami támogatás Magyarországon az, az semleges, az gender neutral, abban abba nincsenek nemi preferenciák. És hogyha a Magyarország gyűlés összetételében nem is látszik meg, de a magyar vállalkozásokban a nők ott vannak. kifejezetten pozitív diszkriminációs intézkedések, amelyek központilag irányítaná az állam, olyan nincsen, de nagyon sok nő vesz részt a vállalkozásokban és támogatjuk azokat a, a civil szervezeteket és női egyesületeket, akik ezeken a területeken aktívan részt vesznek. Megkérdezték közben, most az írásaimat nézve, hogy Magyarországon az országgyűlésben hány nő van, különböző helyeken hány nő helyez, milyen aránya a, a nőknek, a munkaerőpiacon milyen aránya a nőknek, nem elegendő emelni kell, emelni szeretnénk és emelni kell a nőknek a, piac, a munkaerőpiacon betöltött szerepét és súlyát is, és azok az intézkedések, amelyek a család és a munkahely közötti egyensúlynak a megteremtését igyekszik itt, mint elnöki program népszerűsíteni a módozatait megtalálni, azt kívánjuk otthon is alkalmazni, korábban is már, hogy ezt az aránytalanságot, <clears throat> ami a amire a munkaerőpiac nagyon ö, ö, számít, ö, ezt meg tudjuk szüntetni, föl tudjuk számolni. És ö, a elnök asszonynak a javaslata arra vonatkozóan, hogy hogy lehet a különböző jogi alapokat egyensúlyba hozni. Természetesen ez is egy olyan pont lesz, amit a kérdés tárgyalásánál figyelembe kell, hogy vegyünk és figyelembe fogjuk venni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Miniszter úr, Plumb asszony még egyszer jelentkezett, nagyon röviden, ha lehet. Nagyon röviden. Köszönöm, elnök asszony, miniszter úr. Azt válaszolta, hogy ezt a paktumot nem írják alá a szociális partnerek. Ebben az esetben, hogyha nem kerül aláírásra a szociális partnerek által, akkor ez csak is egy politikai kötelezettségvállalás a tanács részéről, hiszen én a saját véleményem alapján a szociális partnereknek is alá kell ezt írni. Tehát szeretném, hogyha válaszolni, és köszönöm megértését. Köszönöm szépen, Plump asszony. Most eh, miniszter úr szó. Az előző paktumot sem írták alá, tehát olyan eh, tájékoztatást eh, kaptam. De ezzel együtt ennek a súlyát, a súlyának meg kell lennie Köszönöm szépen, miniszter úr. Így ez a nagyon érdekes és nagyon alapos vita véget ért. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm a lényeges információkat, amelyeket megosztott velünk. A magyar elnökséghez pedig minden jót kívánunk. Azt kívánjuk, hogy siker legyen Európa és az európai polgárok számára. Vamos continuar com a nossa ordem de trabalhos. Folytatjuk a munkát a napi rendünkkel. Ordem de trabalhos de respeito à cooperação europeia. És pedig a napi rend, az ötös napi rendi ponttal folytatjuk, és pedig ez az Európai Szakképzési Együttműködés, az Európa 2020 stratégia tekintetében. A foglalkoztatási bizottság a felelős, a főfelelős, a foglalkoztatási bizottság pedig 16-án foglalkozik majd a témával. Éppen ezért a témában egyeztetnünk kell. És pedig holnap. Ebben az összefüggésben most átadnám a jelentést tevőnek a szót. Szenisin asszony mutatja be nekünk a jelentést prawie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego służącej wspieraniu strategii Europa 2020 w niedostatecznym stopniu. Köszönöm szépen. Az oktatás és a képzés problémájával nem foglalkoztunk elő mértékben. Természetesen egy nagyon konkrét kihívásról van szó, azonban hiányoznak a konkrétumok, az egyenlőségi politika sikerének biztosításához, különösen az oktatás és a képzés területén. Ki kell aknázni a nők szakmai potenciáját, lehetőségeit, és, és bevonni őket a munkaerőpiacba, illetve a különleges foglalkoztatásban is emelni a szerepüket. Itt konkrét igényekkel kell számolni, amelyek a nők életéből adódnak, a nők képzése nagyon gyaks, gyakran női jellegű foglalkoztatásokhoz, munkákhoz vezeti őket, és néha nehéz visszatérniük a munkaerőpiacba. Ezért a képzés és oktatási lehetőségeknek figyelembe kell venniük a különböző női helyzeteket, az idősebb nők helyzetét, a fogyatékkal élő nők helyzetét, és ennek megfelelő programot kell kialakítani ezen a területen. Az európai ö, alapot, szociális alapot is ki kell használni ezen a területen, hiszen a kis és középvállalkozásokban a nők szerepvállalását emelni kellene, és megfelelő szakmai tanácsadást kell nyújtani a nőknek. Ami a 2020-as stratégiát illeti, nagyon fontos a nők igényeit figyelembe venni a munkaerőpiacra való belépés, illetve a lehetőségek megtartásának tekintetében. Sajnos nagyon rövidre sikerült ez a vélemény. Minden esetre köszönöm szépen a módosító javaslatokat, sok ilyen született, és ez nagy mértékben gazdagította a véleményt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Előadó asszony. Klász asszony kap szót. Ő a néppárt árnyék előadója. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadónak a jelentést, amely igazából hat pontban nagyon alapos, tehát egy rövid jelentésben is lehetünk magvasak, hogyha egy dologról van mondani valunk. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ezzel a témával foglalkozhatunk, tehát a szakképzés, a továbbképzés és a nők és férfiak közötti egyenlőség. Nagyon jó az, hogyha ezekről a témákról tágabb alapon is vitázunk, hiszen a semmiből semmi lesz. Éppen ezért jól tesszük, hogyha folytatjuk a vitát. A hat pont nagyon jó, ami nem jelenti azt, hogy nem lehet hozzáfűzni semmit. Éppen ezért a 29 módosító szinte mind átvehető és jóvá is hagyható. Hiszen arról van szó, hogy a nők helyzete a szakképzésben eh, nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon. Mindenki saját szempontjából foglalkozzon a kérdéssel. Itt nagyon sok eh, különleges egyéni érdek is van, amelyek a módosítókban jelentkeznek is. Tehát eh, mindenképpen ki kell domborítani a nők szakképzésben elfoglalt helyzetét. Ki kell hangsúlyozni, hogy a nőknek is meg kell adni a jogot, hogy minden fajta szakképzéshez eh, hozzáférjenek, ami nem könnyű, mert a sztereotípiák még mindig megvannak. A tankönyvekben is tükröződik ez. Tehát eh, a műszaki szakmák inkább a férfiakat vonzák és ezeket a sztereotípiákat valahogy túl kell haladnunk. Ez pedig csak is úgy lehetséges, hogy egy egyszerű, normális tankönyveket írunk, amely semleges. Számomra lényeges volt, hogy még egyszer utaltunk a szakképzés új lehetőségeire, hiszen a nők ebből különösen profitálnak. Fontos az, hogy a szélesávú internet hozzáférés a síkságon is meglegyen, tehát hogy minden nő hozzáférjen ezen. Hiszen a nőknek itt nagyon jó lehetősége van, hogy munkát vállaljanak. Természetesen képzést kell, hogy kapjanak, ami a korlátozott mobilitás esetében a család és a munka összeegyeztetésében nem túl könnyű. Tehát itt tág teret adunk, hogy annak, hogy otthonról is munkát vállalhassanak a nők. Ismét a nők mobilitását hangsúlyozzuk, és a nők önállóságát támogatjuk. Hiszen a nők általában nem nagy, több milliós hitellel kezdik az üzletet, általában kis induló tőkével, alappal, éppen ezért nagyon fontos, hogy a kicsiknek is támogatást nyújtsunk, hogy segítsük az önállósodásukat, segítsük azt, hogy a nők az önállósodásuk segítségével eh, megtalálják számításukat, úgyhogy ne essenek adósság csaptába. Szeretném megköszönni az előadónak még egyszer a munkáját, és holnap, ha szavazás lesz, akkor szerintem egy jó dokumentumot kapunk majd, amely célját is betölti, hogy olyan szakképzést, továbbképzést alakítsunk ki, amely támogatja az Európa 2020 stratégián belül a nők egyenjogúságát. Ennek eredménye pedig az, hogy egy nagyon jó eredményt érhetünk el, hogy a nők a gazdaság vezető pozícióba is bejussanak, ez pedig csak akkor lehet, hogyha jó a képzésük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Klász asszony, Parvanov asszony. Uh, thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni Szeni Színasszony munkáját. Nagyon kiváló munkát végzett. Örülök annak, hogy a jelentésben látom a módosítóim megjelenését. Örülök, hogy a frakciónk véleményei tükröződik, és elfogadta az előadó asszony azt, hogy ez egy fontos hozadott érték. Én a nemi egyenlőség kérdéseinek az integrálására próbáltam összpontosítani, tehát hogy valamennyi programban ezek a kérdések integrálódjanak, foglalkoztatás, szakképzés is, és így tovább. Gyakorlatilag egyetértettünk az előadó asszonynal, ugyanolyan vonalon gondolkodunk az az általános kiindulás, hogy mindenőknek egyenlő esélyeket kell garantálni a munkaerőpiacon a hátterüktől függetlenül. Ezt már többször megvitattuk ebben a szakbizottságban. És természetesen a kisebbségi származású nőkre külön figyelmet kell fordítani. Én arra is felhívtam a figyelmet, hogy az üzleti világgal szorosabban kell együttműködni, és itt a képzési szempontoknak is jelentősége van, a szakképzésnek, és ez minden munkaterületre vonatkozik, az élethosszígtartó tanulás lehetőségére is. Aztán, ami a kiemelt kezdeményezéseket illeti, figyelembe kell venni a szakma specifikus tapasztalatokat, kompetenciákat, és én azt javasoltam, hogy a nő, nő, nő foglalkoztatós, foglalkoztathatóságát javítani kell a zöld munkahelyeken, az informatikai munkahelyeken, egyéb nem tradicionális munkahelyeken a meghallgatást, a vitát, a meghallgatásokat, amiket tartottunk, nagyon hasznosak tartom, mert olyan adatokat kaptunk, amelyek tükrözik, hogy nem csak a legmagasabb pozíciókban alacsony a nők aránya, hanem a többi szinten is. Vannak olyan szakmák, amelyek a, például a megújuló energiákhoz kötődnek, a, vagy a bankágazat, a csúcs technológiák, az információs technológia, tehát ezeken a területeken még nem eléggé reprezentáltak a nők, tehát Szükséges az, hogy akár az iskolában a figyelmet felhívjuk erre, és támogassuk az ilyen irányban tanulmányaikat folytatni kívánó nőket. Nagyon remélem, hogy a szakbizottságunk határozott üzenetet fogalmaz meg ebben a jelentésben, és hogy további elkötelezettséget is vállalunk. Remélem, hogy a plenárison sikeres lesz az anyag sorsa. Köszönöm, Parvanova asszony. Csekova asszony kapszót. Eh, eh, Köszönöm. Elnök asszony, van egy megjegyzésem. Úgy gondolom, hogy nem megfelelő az, hogy egy konkrét szakma listát állítunk össze, tehát egy foglalkozásokról szóló listát, amelyeket a nők ne vállaljanak ne mondjuk azt, hogy a nők legyenek aktívak az alacsony szénkibocsátású munkaterületeken. Tehát ne legyünk ennyire konkrétak. Természetesen támogatnunk kell azt, hogy a nőket bevonjuk a szakképzésbe, továbbképzésbe, és a nem ennyire hagyományos a női feladatokra. De azt hiszem, hogyha túlságosan konkrétak vagyunk, akkor nem lehetünk sikeresek a plenárison ezzel a véleményünkkel. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Sekova asszony. Most pedig a bizottság képviselője Delgado úr, öné a szó. Uh, uh, köszönöm, elnök asszony. Igen, azt hiszem, hogy nagyon is érvényesek az itt elhangzottak abban az értelemben, hogy amikor a bizottság ezt a közleményt kiadta, akkor az volt a szándékunk, hogy a felülvizsgálatnak, a kopenhagai folyamat felülvizsgálatának adjunk egy újabb lendületet. Ez itt a szakképzési politikák terén folytatott együttműködésről szól az elmúlt tíz évben zajlott itt a munka. Mi a különlegessége ennek a felülvizsgálatnak? Most olyan célkitűzéseket próbáltuk meghatározni, amelyek hosszú távúak és az Európa 2020-as stratégiára tekintettünk, ennek a kontextusában dolgoztunk, és a szakképzés, oktatás szakterületére fókuszáltunk. Lehet, hogy a javaslatainkat túlságosan általánosnak tartják, és azt gondolják, hogy a nemek közötti egyenlőség kérdéseivel nem megfelelően foglalkozunk. De szerintem ezek a kérdések benne vannak a javaslatokban, ugyanis nagyon sokat hangsúlyozzuk például a következőt. A nők bevonását, a nők szerepének erősítését. Nagyon sokan nem beszélnek integrációról, csak növekedésről. Mi megpróbáljuk a kettő között megteremteni az egyensúlyt, tehát hogy az intelligens gazdaság a növekedés támogatása mellett az inklúzióról is beszélünk, az integrációról is beszélünk. Természetesen meg kell teremteni itt az egyensúlyt minden szempont között, a különböző célcsoportok között, amelyeket a munkaerőpiacon láthatunk. És ez igaz természetesen a képzésre is. Mi külön foglalkozunk például a nemek egyenlőségének a kérdésével, abban a részben, amikor itt szerepel, hogy a fiatalok foglalkoztatása esetében ösztönözni kell a fiatalokat arra, hogy a hagyományos szakmákon túl is más szakmákra is tekintsenek, amelyek nem egy adott nemre jellemző hagyományos szakmák. Tehát ez azt jelenti, hogy mi nem arra várunk, hogy a fiatalok maguktól válasszanak pályát, hanem támogatást és útmutatást kívánunk nekik nyújtani. Az a véleményünk, hogy Európában az iskolákban az iskolai pályaválasztási tanácsadás még nem megfelelő, nem tudja segíteni a fiatalokat megfelelően abban, hogy hosszú távra vonatkozóan szakmát választhassanak. Túl sok a vizsgáztatás, gyakorlatilag arról szól az egész iskola, hogy az egyik vizsgáról a másik vizsgáig jut el a diák, de itt inkább a pályaválasztásra kellene helyezni a hangsúlyt, hiszen az egy életre szól, amikor ezek a diákok választanak. És itt nagyon fontos a nemek kérdése. Nagyon sok olyan elgondolás van, hogy milyen szakmát melyik nem képviselőinek kellene folytatni vagy vállalni, amelyek helytelen elképzelések. Természetesen a szakképzéshez kapcsolódó szakmák nem túl vonzóak a fiatalok számára. És nagyon sok olyan kép alakult már ki az emberekben, amelyek nem tükrözik a valóságot. Sok félreértés is van ezekkel a szakmákkal kapcsolatban, amelyeket az iskolai képzés szintjén kellene eloszlatni. És itt is a nemek közötti egyenlőség fontos szerepet játszhat. Tehát ez volt az Európai Bizottság hozzájárulása, és az önök eh, hozzájárulása hozzáadott értéket jelent a mi munkánkhoz, ami javíthatja a közleményt, javíthatja a bizottság munkáját. És ez aztán az elkövetkezendő tíz év munkájára hat ki. Ez még nem a végső dokumentum, hadd hangsúlyozzam, ez csak a kezdeteket jelenti. Az Európai Parlament munkája, a bizottság munkája fontos hozzáadott értéket jelent. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, Delgado úr. A világos és konkrét megjegyzéseit, végezetül pedig átadnám az előadó asszonynak a szót, amennyiben reagálni szeretne az elhallottakra. Vagy esetleg még valami mást szeretne mondani végezetül. Öni a szó. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni. Úgy gondolom, hogy el fogom, meg fogom szívelni ezeket a javaslatokat, és remélem, hogy a szavazáson pedig minden rendben lesz. Köszönöm szépen. Már említettem, hogy holnap szavazunk erről a jelentés, e, jelentésről. A foglalkoztatási bizottság pedig március 16-án szavaz, és májusban pedig a plenáris elé kerül a téma. Most pedig folytatjuk a következő, a hatos napi rendi ponttal. A nőgyi bizottság eh, a belga parlamentet látogatta meg 2010. november 9-én. Ez egy rutin látogatás volt a parlamentben. Az elnökségi ország parlamentjét látogattuk meg. Thompson asszony eh, röviden eh, beszámol erről a látogatásról a szakbizottságunknak nagyon érdekes megbeszélése volt a belga parlamentben. Volt egy eh, megbeszélésünk a nőgyi bizottsággal. Nem minden parlament, az én Dán parlamentem sem rendelkezik nőgyi bizottsággal. Tehát számomra nagyon érdekes volt párbeszédet folytatni a belga nőgyi bizottsággal, a parlament nőgyi bizottságával. Amikor gender témákról beszéltünk európai kontextusban, akkor különféle inspirációkat is kaptunk a országok legjobb gyakorlataiból. Belgiumban pedig nagy hatást tett rám ez a vócseres rendszer, tehát a háztartási segítség vócsere. A magyar elnökségtől hallottuk, hogy annak érdekében, hogy a nők a munkaerőpiacra jussanak, szeretnének részmunka idő lehetőséget bevezetni, tehát hogy a nők otthon is lehessenek, és a munkaerőpiacon. Nagyon érdekes volt a belga jogalkotási rendszerben az, hogy annak érdekében, hogy a nők aktívak legyenek a munkaerőpiacon, és hogy a nők karrierjét elősegítsék, egy olyan rendszert vezettek be, melynek segítségével a munkanélküli nőket háztartásban lehetne alkalmazni, és a belga állam támogatást nyújt ehhez, tehát ügynökségen keresztül lehet élni ezzel a voucher rendszerrel. A belga állam egy bizonyos összeget fizet óránként, hogyha valaki háztartási segítséget szeretne alkalmazni. Nagyon érdekesnek találtam ezt a dolgot, és jó lenne, hogyha más európai országokban is bevezetnék. Úgy döntöttünk, hogy meghívjuk a belga nőgyi bizottság képviselőjét ide, a FAM bizottságba, hogy erről a kezdeményezésről beszéljünk. Tehát erről szerettem volna konkrétan beszélni a látogatás kapcsán. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most Bauer asszony kap szót. Thank you so much. Uh, just to add some, some words. Uh, uh, yes, it was uh, uh, almost a regular visit. Uh, just. Köszönöm szépen, elnök asszony. Találkoztunk a kormányképviselőkkel is, és nagyon érdekes volt ez a találkozó. Ugye tudjuk, hogy Belgiumnak nem nincs kormánya hagyományos értelemben, hiszen csak ügyvívő kormány működik, és azt a megoldást találták ki, ugye, hogy ellátogatunk a belga parlamentbe, és nagyon-nagyon pozitív van hatott ránk, amit ott hallottunk, inspiratív volt ez, mert ez a rendszer, amit említett már itt kolléganőm, Thompson asszony, na, valóban nagyon ösztönző, és nekem az az érzésem, hogy ez egy jó példa lenne, ez a jó, jó gyakorlatokra egy példa lehetne Európában. Így elkerüljük a fekete munkát, és rengeteg más problémát is el lehet kerülni az adózás és egyéb kérdésekre gondolok. Tehát úgy tűnik számomra, hogy ez egy nagyon jó gondolat, egy nagyon jó megoldás, amelyel egyszerre két problémát oldunk meg. Amit még szeretnék hozzátenni, az a következő. Említették a jogszabálytervezetet a nyugdíj jogosultságok megosztásával kapcsolatban, ugye vállás esetén, amikor mondjuk a nő otthon tartózkodott, és a háztartást látta el, illetve a gyerekekről gondoskodott. Tehát az ilyen esetekben a nyugdíjjogosultságok megosztását. Azt hiszem, hogy időnként talán hasznos lenne véleménycserét, eszmecserét folytatni a belga parlament képviselőivel, és talán más parlamentek képviselőivel is. Azért mondom ezt, mert mi itt ülünk Brüsszelben, és mégsem tudtunk erről, mégsem tudtunk ezekről a jó gyakorlatokról. Ennyi csak a hozzáfűzni való elnök asszony. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bauer asszony. Ezennel a napi rendünk végére értünk. Holnap 9 órakor folytatjuk az ülést. Mindenki hozza magával a szavazókártyáját, hiszen azonnal elektronikusan szavazunk, ahogy kezdjük az ülést, tehát a holnapi viszontlátásra. Vai começar agora. Nehogy elszaladjon mindenki, hiszen a koordinátorok ülése most kezdődik, de ez zárt ülés.